Uh, I am very sorry to tell you. Nagy, jön, sajnálom, de el kell mondanom, hogy hagyják abba az élet élvezetét, és egymás csokolgatását, mert üdvözölni szeretnék mindenkit itt az Európai Parlament ITRE szakbizottságában. Mindenkit csokoltatok, természetesen a férfiakat leszámítva. You see in front of us, I hope kezdjük, vágjunk is bele. Remélem, hogy mindenki mm, nyári vakációja nagyszerű volt. Valószínűleg nem röpködtek ide-oda, hanem mindenki is otthonában volt. Nézzük a napi rendet. Az első napi rende elfogadása, ha nincs megjegyzés, a napi rendet elfogadjuk módosítások nélkül, nem látok senkit sem jelentkezni. Az elnök közleményei. Hát ha lenne valami mondani valam, azt már elmondtam volna, úgyhogy ennyi. Harmadik napi rendi pont. A robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok. Fontos napi rendi pont ez, kedves kollégák. Az étre vélemény a Júri a robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok véleményéhez járul hozzá. A parlament elmondja a véleményét ebben arra vonatkozóan, hogy ezt a gyorsan növekvő ágazatot hogyan kell szabályozni ahhoz, hogy Európa javuljon e tekintetben, hogy a robottechnika versenyképessége javuljon. Az ITRE hatáskörébe tartozik a robottechnika, csak nem minden témánkat érinti. Természetesen a polgárjogi szabályok a robottechnikára vonatkozóan a jóléti hatáskörébe tartoznak. De egyébként az iparpolitikával, az űrtechnikával, digitalizáció, telekom kérdések, kutatás, innováció területeit érintő kérdés a robottechnika. Digitalizáció, távközlés, már mondottam. Very close to our Kalasz asszony a téma előadója. Kaja, veled is kezdeném. A nyári szület után az első felszólalás Kalasz asszonyé robottechnikára vonatkozó polgárjogi szabályok. Tessék. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy nyomást helyezett rám, de jó, hogy itt vagyunk. Mesterséges intelligenciáról van szó a témában, és az ágazat növekedése prioritást kell, hogy élvezze, ne a félelmekkel és kockázatokkal foglalkozunk annyira. Nagyon sok könyv született meg ebben a tárgyban, sokan beszélnek az emberiség végéről, ez az emberiség félelmére összpontosít, de a, a robotok és az emberek közötti együttműködésre kellene inkább odafigyelnünk. A véleményemben azt mondom ki, hogy vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy ez az együttműködés 85%-kal lehet produktívabb, mint az, hogyha a robotok külön vagy az emberek külön-külön járnának el. Persze változatosak a tanulmányok. A lényeg viszont az, hogy összpontosítsunk a robotokkal való munkára, ne arra összpontosítsunk, hogy mm, kit kivel kell mm, helyettesíteni. Az akadályokat kell leépítenünk Európában, mert ez fontos a gazdaság, főleg az ipar számára. Iránymutatásokat kell kidolgozni, azért, hogy a növekedést így is elősegítsük. Nagyon fontos az, hogy a növekedés nem következik be, ha nincs meg az digitális infrastruktúra és az összekapcsoltság, az autonóm robot csak valós idejű adatok, adat áramlatokkal működhet. Nem szabad elfelejtenünk a frekvenciákkal, valamint a távközléssel foglalkozók véleményét sem a bizottságnak az interoperabilitást, az adathozzáférést kell megnéznie, de mellett a folyamatok nyitottságát is. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos adatok egyre fontosabbá válnak, és gondoskodnunk kell arról, hogy a felhasználás ne csak egy-egy rendszerre korlátozódjon. A júri véleménynek nagyon hosszú a melléklete, abban felsorolják azt, hogy mit szeretnének egy jogalkotói egy jogi aktusban látni. Véleményem szerint a szigorú szabályok lemerevítik az innovációt. A robotikának adjunk teret arra, hogy a szakértőknek, mérnököknek, hogy dolgozzanak ki egy magatartási etikai kódexet, hogy kidolgozzák az engedélyezési rendszert. Ez nagyon fontos, ha azt akarjuk, hogy Európa vezető legyen a mesterséges intelligencia és robottechnika terén. Megemlítem még, hogy főleg az ITRE hatáskörökre összpontosítunk véleményünkben, ezt figyelembe kell venni, és köszönöm szépen, állok elébe az együttműködésnek ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen a felszólalását, Kája. Most az árnyék előadók következnek a néppárt kap először szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen Kaja a bevezetőt. Még a nyári szünet előtt kezdtük el az együttműködést. El kell ismernünk, hogy a robottechnika a kifejlesztése az emberek és a robotok közötti interakciót követeli meg. Másodszorban az oktatás, kutatás, fejlesztés, valamint az oktatási tevékenységek a kódolásra vonatkozóan az innovációs gazdaság szerves részét képezik. Harmadsorban Európának szembesülnie kell azzal a kívással, melyet a növekedés jelent a KKV-k és a globális vállalatok együttműködése szempontjából. Ők, ha együttműködnek, akkor globális szinten is fejleszthetik ezt a technikát, innovációt segíthetik elő. Ez fontos stratégiai célkitűzés negyedsorban. A kkv és főleg a startupok külön fontosak, és szerves részét képezik a robottechnika tájképének az ellátási lánc létrehozása szempontjából az innováció elősegítése, az új piacok megnyitása, valamint a piacok megfelelő szolgáltatások és termékek ellátása szempontjából. A PPP-k fontosak a KKV-k és a startupok szempontjából. Az előirányzott eszköz hasznos lesz, hogy a PPP-ket a robottechnika területén is felülvizsgáljuk. Ötöcsorban hiszem, hogy középtávon ez a technológia sokkal nagyobb diszruptív hatással lesz a mezőgazdaságra, egészségügyre, biztonságra. Végül hiszem, hogy az orvostudományban a robottechnika, a nagy precizitású sebészet és a repetitív eljárások területén fontos hozzárulnak a rehabilitációhoz, és logisztikai támadást, eh, eh, támogatást jelentenek a eh, kórházakban, ami pedig az adat áramlatok kidolgozását illeti, ezekre is oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen, Martina Berner asszony az SZND részéről. De, liebe Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani Kalasz asszonynak, az átfogó tervezetét. Nagyon sok tisztázatlan pont még van azzal kapcsolatban, hogy a robottechnika hogyan fog fejlődni, illetve hogy ez a munkavilágát mennyire meg fogja változtatni, digitális adatokra váltják tulajdonképpen a folyamatokat, és a kihívások fedik egymást, sokkal gyorsabbak a digitális infrastruktúrák, illetve mindennek hatása van a foglalkoztatása is. És attól függően, hogy melyik tanulmányt nézi az ember, csökkent a munkahelyek száma. A robottechnikának a foglalkoztatás politikai hatásait figyelembe kell venni, és úgy érzem, hogy ezzel a jelentés nem foglalkozik megfelelően a kiberbiztonság, kérdését nagyon fontos lenne még tüzetesebben megvilágosítani, hiszen minden technológiai fejlődési ugrás jelentős kihívások elé állítja a KKV-kat, a szellemi tulajdonjog biztosítása terén is, és azt gondolom, hogy itt el kell gondolkoznunk arról, hogy európai szinten hogyan tudjuk támogatni mindezt. A jelentős tervezetben hiányolom a nemzetközi dimenziót Németországban, a Kuka robotgyártó csak egy kínai cég vette át, és ez nagyon sok eh, érzelmi vitát váltott ki. A robotok eh, előállításában eh, éllovas Európa, viszont Kína és a harmadik országok ezt a stratégiai értéket felismerték, éppen ezért a bizottságot felszólítanám még egyszer arra, hogy dolgozzon ki egy iparstratégiát, stratégiát, amely nagyon fontos ágazatok szerepére kitér, mint például a know-how, a munkahelyek megtartása, stb. módosítóim pedig ezekre az említett aspektusokra fognak kitérni. Várom a közös együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Naoklis Kliotis úr a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Kallasz asszonynak a munkájáért. Nagyon jó volt az együttműködés. A robot technika nagyon sok lehetőséget hordoz hosszú távon, viszont frakciónk számára világos az, hogy ez nem lesz könnyű, nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy felelősséget tartozunk a társadalom felé, nagyon fontos az életszínvonalat megtartani, illetve a fejlődést. Elképzelhető az, hogy a robottechnika új, magas minőségű munkahelyeket fog teremteni, és ez pedig javítani fogja a készség szintjeinket, illetve a készség profilunkat. Viszont biztosítanunk kell azt, hogy a hiányosságokkal is meg tudjunk küzdeni a reálgazdaságban, különösen az Európai Unióban. Az elmúlt időben láttuk azt, hogy az iparosodás visszaesett, és én hiszek abban, hogy a robot technológiában az innováció mindezt a folyamatot meg tudja fordítani, az újraiparosítás felé indítani. Nagyon fontos, hogy a KKV speciális érdekeire, igényeire tekintettel legyünk, és mindig felmerül annak a veszélye, hogy esetleg nem lesz elég forrás mindehez ebben az új ágazatban. Hát jelentős buktatói is vannak ennek a kérdésnek, nagyon fontos ezekkel foglalkozni. Elképzelhető az is, hogy bizonyos munkáik megszűnnek. Egy nagyon fontos szempont az információ védelme. Én hiszek abban, hogy mind kihívásokat, mind feladatokat kapunk majd és számos módosítót nyújtottunk be. Elnök, köszönöm szépen. Az EFDD e nevében Tamburálnok kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kálász asszony jelentés tervezetét támogatjuk. És itt a szakbizottságként nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy Fontos, hogy legyen egy olyan ügynökség, amely a robot technikával eh, foglalkozik, illetve ennek jelentőségével az európai iparra nézve. Nagyon fontos, eh, hogy eh, a digitális belső piacon érvényesülnek ezek a kérdések. Kálasz asszony beszélt el az adatok kezeléséről, a magánszéra védelme is elhangzott, illetve a hálózatok összekapcsolásának kérdése. Hogyha mindezt ha a júri szakbizottság szempontjából is vizsgáljuk, akkor felmerül ennek a lehetősége, hogy a robotok új munkahelyeket is teremtethetnek, viszont nagyon sokaknak számos aggája van, hogy valószínűleg sokkal több munkahely fog megszűnni ennek következtében, mint amennyi létrejön. A robotok fontos, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy tulajdonképpen a polgárok több bevételhez jussanak, illetve hogy azokat a munkavállalókat támogassuk, akik esetleg elveszíthetik a robottechnika miatt munkahelyeket. Köszönöm, kolléga. Barbara kap, kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kallasz úr véleményével egyet tudok érteni, szerint a Juri jelentése ne legyen túlságosan bonyolult, hiszen hogyha a túlságosan bonyolított eljárások akadályozzák technológiai előrelépést, akkor ez nem jó. Nagyon fontos, hogy az innovatív megoldásokat megátoljuk, és fontos, hogy a szerződés jogot se eh, korlátozzuk. Ami nagyon fontos a Júri jelentésében az, az, hogy a robotok eh, számára hozzunk létre egy jegyzéket, illetve fontos, hogy eh, társadalombiztosítást is fizessenek a robotok után. Ez hangzik el a jelentésben, én ezt nem feltétlenül támogatom. Európában, Európa továbbá is piacvezető ezen a területen, 25%-os a piaci részesedése, és fontos, hogy ez megmaradjon, illetve fontos, hogy tovább növekedjék ez az arány. Beszéltünk az újraiparosításról is, a Kuka robotgyártót átvette, megvette egy eh, kínai gyártó, és ez eh, nem ok nélkül szerepelt az újságok címlapján, és eh, a Fanuk, a japán világcég, piacvezető cég szeretné megkétszerezni tevékenységét Európában is. Németország vezető a robottechnikában, de Dél-Koreában és Japánban még sokkal több robotot terveznek, úgymond munkába állítani. Ebből is kiderül azt, hogy az újraiparosítás szempontjából milyen fontos a robotok, milyen fontosak a robotok, illetve nagyon fontos az együttműködés az emberek és a robotok között, és úgy érzem, hogy ez minőségi javulást is okoshat, okozhat, illetve teremthet. Azt gondolom, hogy ez a munkavilágát is javíthatja, tehát én itt jelentős um, pozitívunkat látok ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor a többi felszóló következik, Schaffhauser úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban. A cloud kapcsolatban, amit részletesen tanulmányoztam. Nagyon fontos szerepet játszanak a robotok ma, de még nagyon gyenge a szabályozásuk, cloud programozásban hozzák őket létre, a szoftvereket, amelyek hajtják őket. Ez egyszerűsítve a robot. Ugyanakkor nagyon sokféle területen különböző feladatokat tud végrehajtani, sőt, tanulni is tud a robot, átprogramozható, és az iparban most már például az adatok védelme is egy súlyos kérdés lett, mert a konkurencia egyes folyamatokat megismerhet, hogyha az, a robotokban működő szoftvereket ellopja, vagy ezeknek az adatait. Ez az Open Data-nak egy alapvető dilemmája. Ami a második mondani valom, az pedig Németországot is érinti. Igen, hatalmas értéket teremtünk a robotokkal. A Google, az Amazon egymaguk több 10 milliárd dollárt kutatásra költ, a kínaiak nem kevésbé, a japánok már régóta. Tehát ha itt nem lépünk előre, akkor Európa teljesen elveszti a, ki, a versenyképességét ezen a területen. A robotokatban lehetőséget is kell látni, az újra iparosodás lehetőségét. És ha ezt elmulasztjuk, akkor munkahelyek szűnnek meg. Franciaország nem éri el már Németország iparának a színvonalát, elsősorban a robotika való ellenállása miatt. A német ipar sokkal hatékonyabb, és aztán persze munkahelyeket is tud teremteni. És akkor még nem beszéltünk a külső a versenyről, amely több tízmilliárdos méretű. Van-e kérdése? Megjegyzése? Valakinek. Ha lenne még, akkor ezekre a bizottságban írásban fog választ adni, mert nem tudtak most élőben képviselőt küldeni hozzánk. Tehát kérték viszont, hogy írjuk le kérdéseinket, megjegyzéseinket, és a bizottság hajlandó lesz írásban válaszolni ezekre. Most visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm, kollégák! Köszönöm a sok jó megjegyzést! Egy dolgot hangsúlyoznék, ahogy önök is többen rámutattak, hogy a munkahelyekkel való kapcsolata a robotikának nagyon alapvető, fontos, de ne felejtsük el, hogy az EMPLE bizottság foglalkozik ezzel, ezzel a kérdéssel, és amikor mi erről beszélünk, persze nyilván mi is figyelembe kell, hogy vegyük ezeket az összefüggéseket, de nekünk sokkal szélesebb körül a vizsgálódásunk. a munkahelyek megtartása szempontjából az a legfontosabb adat, amit tudnunk kell, hogy a ma születő gyerekek 50%-a már nem olyan munkahelyeken dolgozik, mint a szülei generációja. Tehát a, a munkahelyek fele megszűnt, megváltozott, és a jövőben ez még gyorsabban zajlik majd. Tehát minden új technológia új munkahelyeket teremt, és nem biztos, hogy bölcs dolog elzárkózni a robotikától, arról nem beszélve, hogy ezzel majd a foglalkoztatási bizottság foglalkozik, és nem ittre kompetencia feltétlenül ennek valamennyi munkahelyi vonatkozását megbeszélnünk. Ami a kiberbiztonságot illeti, az adatok biztonságát. A mesterséges intelligencia korában ez egy új kihívás valóban. Ami az ügynökség szerepét illeti, a Juri jelentés is már szólt a problémáról. Én nem látom be, hogy az új ügynökségre miért lenne szükség. Szerintem ezt a kompetenciát egy másik ügynökség is tudná produkálni. Várom a módosítóikat, és örömmel működök együtt mindenkivel. Köszönöm az előadónak. Akkor még el kell, hogy mondjam, hogy a módosítók határideje szeptember 8-a dél. Három napon belül, tehát mindenki írja meg, amit még ezzel kapcsolatban akar mondani november 10-én lesz a, az ITRE szabazás, a Júri Bizottságban pedig november 29-én. Ha erre hatni akarunk, akkor most kell gyorsan erről elgondolkodni. Köszönöm szépen. Negyedik napi rendi pont következik. Tökéletes az idő beosztásunk. A regionális gazdasági konvergencia kísérleti projekt eredményének ismertetésére szeretnénk adni most egy kis időt. Nyolc kísérleti projektet javasolt az ITRE a 2015-ös költségvetés kapcsán. Nos, a nyolcból az egyiket most áttekintjük. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Néhány rövid bevezető szót azért ejtenék. Szeretnénk egy kicsit közelről megnézni most ezt a kísérleti projektet. A track rövidítés, a gazdasági konvergencia Európában rövidítése. A parlament tehet javaslatot kísérleti projektekre, mielőtt azokat a költségvetésbe beszavazzuk, vagy sem. Tehát uh, itt a lehetőség hogy az ITRE bizottság szintjén elgondolkodjunk, és megvizsgáljuk, hogy a korábban javasolt kísérleti projektek eh, hogy hol tartanak, mennyiben eh, tartanak a megvalósulás útján, ki fogja őket finanszírozni, mi várható tőlük. És egyáltalán mi a céljuk? A fő céljuk az, hogy együttműködést teremtsen bizonyos ipari klaszterek között, a technológiai központok az EU régiók között, és a legjobb bevált gyakorlatok cseréjét lehetővé tegye. Különös tekintettel a kisebb vállalkozásokra, a kis és középméretű vállalkozásokra. Konvergenciát akarunk, európai gazdasági konvergenciát. Ez a legnagyobb átívelő szél Az ilyen projekteket, mint hogy ezt is, két cég együttesen viszi, mind a ketten itt vannak, és akkor meg is adom a szót. Jan Guas Kolmenas úrnak, aki a Eurocat nevű technológiai központ, katalóniai központ szakembere, és meghívattunk a program menedzser osztály vezetője illetve a business management kutatásával is foglalkozik. Interdisziplináris a terület, és multinacionális az együttműködés. Tehát itt egy nagyon komoly kutatói csapatépítés is zajlik, és ez a tím egyszerre több mint 160 projekten dolgozik. Any a szó. I will, I will the microphone. That's it. Thank you. Köszönöm szépen hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy ismertessük a kísérleti projektet, illetve elmondjuk, hogy hol tart ez jelenleg. Jó napot kívánok! I will just uh, explain this, uh, some... Szeretnék néhány szót szólni a kísérleti projektről, Gacsál pedig a másik projektről fog beszélni javaslatokat kellett benyújtani. Mi úgy döntöttünk, hogy az eurokat egy klaszter megállapodás gyártási területen Röviden elmondom, hogy miről van szó. Előrehaladott gyártási technológiákról Európában. A cél az iparosítás, valamint a, a a foglalkozó európai vállalatok modernizálása. A háttérben tehát az húzódik, hogy megnézzük, hogy a technológia és az innováció hogyan használható eszközként a gazdasági növekedés elérésére Európában és főleg a régiókban. A másik pedig egy kezdeményezés négy régióra vonatkozik, Katalónia, Lombardia, Kale, valamint Hollandia déli része. Ezek a régiók. Hogy néz ki a módszertanunk? Megpróbáltunk egy régió közötti közös cselekvési tervet és egy ehhez kapcsolódó beruházási tervet megalkotni. Majd később beszélek még erről. azt a két fő dolgot láttuk ezzel kapcsolatban, hogy meg kell határozni a partnerséget, régiók, valamint a klaszter központok partnerségéről van itt szó. Itt nem kutatásról beszélünk, hanem arról, hogy hogyan, állít, hogyan szerezhetünk pénzt meglévő új technológiákkal. Végezetül be kell azonosítani ezek alakulását is az adott régiókban. Mi van most? Hol állunk most? Van egy ilyen listánk, ez a célokat, elérendő eredményeket fogalmazza meg, az összekapcsolt támogatási infrastruktúrák kifejlesztését, laboratóriumok, oktatási intézmények és különböző gyárak kifejlesztését. Egy szolgáltatási modell, modellt is ki kell dolgoznunk, egy szolgáltatásokat feltérképező rendszert, ez közös kell, hogy legyen, ugyanazt a technológiát osztanák meg maguk között a különböző régiók. Új pénzügyi finanszírozási modellt is ki kell dolgoznunk, főleg a gyártásra foglalkozó KKV-k finanszírozásáról van itt szó. Végezetül pedig egy konkrét kommunikációs tervet is meg kell fogalmazni. A projekt januárban indult, és az év végén ér végét. Van ilyen következtetés, amelyet már le tudtunk vonni, különböző típusú klasztereket azonosítottunk be. A technológiai központok jobban hasonlítanak egymáshoz. A kommunikáció a technológiai központok és a klaszterek között javítandó. Harmadik következtetés, különböző konkrét szakpolitikákra és programokra szükség van, hogy a KKV-k és KKV klaszterek és a technológia központok együttműködés erőteljesebb legyen, és hogy ez a növekedéshez vezessen a régiókban. Azt ajánljuk, és ezt is láttuk, hogy a különböző érintettek, ügynökségek, politikai döntéshozók bevonása pozitív kihatással lesz arra, hogy közös szolgáltatásokat lehessen ajánlani regionális szinten a KKV-knak. Aztán még gyorsan elmondanám, hogy a technológia mm, központok hasonló típusú szolgáltatásokat nyújtanak a vállalatoknak, a KKV-k esetében azonban nincsenek konkrét, specifikus programok, ezt a problémát kell valahogy a jövőben megoldani végül, de nem utolsó sorban. A regionális finanszírozási mechanizmusok jelenleg nincsenek összhangban a KKV-k elvárásaival. Sokszor nem is az interregionális együttműködést szorgalmazzák. Tehát ezen kell javítanunk. Ezekre a következtetésekre tudunk most rámutatni egyelőre a folyamat közepén tartunk. Öt percet kaptam, úgyhogy itt le is járt az időm. Köszönöm szépen, tapsoljuk meg azt, amit elmondott, de azért is tap, megtapsolhatom önt, hogy ilyen apró betűket ilyen jól el tudod olvasni. Gratulálok még egyszer. A következő felszólalónk Daniel Gottschalt az Inside Bavaria részéről. Gottschalk úr az Inside Bavaria ö, Obenburgi német ö, vállalat ügyvezetőigazgatója. Az Inside Bavaria a Chemie Cluster Bayern CCB kezdeményezése a bajorországi vegyiparban. A hálózat nem csak a vegyiparral foglalkozik, hanem más ipari ágazatokkal is. Együttműködik különböző helyi és regionális gazdasági fejlesztési ügynökségekkel a világból sok helyről. Tessék! Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen. A projektünk során azzal a ö, nagy kihívással ö, szembesültünk, hogy nagyon eltérő régiókkal kellett foglalkoznunk. Ö, az egyik Bajorország volt, a másik Dél-Hollandia. Úgy gondoltuk, hogy ha különbözőségeket sikerül áthildalni, akkor ebben a globalizált világban sikerünk lesz. Nagy Azért, mert vannak nagy beruházási, befektetési projektek. Én a közelmúltban Finországban jártam, közel sarkörhöz, és azt mondtam, hogy örülök, hogy végre egy olyan területre érkezek, ahol nem kínaiakkal fogom találkozni, de aztán ott a repülőtéren is egy kínai delegációba botlottam, akik egy egymilliárdos befektetési tervről beszéltek ha néhány régió összeáll, és a, az intelligens stratégiáikat összeadják, akkor ennek eredménye lesz. Ezt tettük mi is. Kihasználjuk a régiók sajátosságait, összpontosítunk a arra, hogy hogyan lehetne egy régiókon átívelő összeállítási gyártósort, tehát egy összeszerelő sort létrehoznánk a különböző régiók között. Ez nagyszerű rendszer lenne, és ezt Amerikában és máshol is szorgalmazhatnánk. A Clintech applikáció az élelmiszerágazatban, a hatékonyabb gyártási folyamatban nagyon fontos. Megnéztük azt, hogy az egyes régiókban van-e technológiánk erre könnyű hozzáférni a nyersanyagokhoz, hogyan néz ki az előállítás, és hogyan néz ki a piaci hozzáférés. Ha minden jobban ez megvan, akkor ez nagyszerű. A klasszereket összeadva többet nyerünk ebből, de ha ez nincs meg, akkor ha, ha csak ha egy valami hiányzik, az, az a befektetés nehezíti meg. Például a 3D nyomtatás, nekik erre vonatkozóan Hollandiában van egy kutatóközpont, ha van egy olyan 3D nyomtató, amely bio alapú anyagra képes nyomtatni, akkor mind a három régióban, akkor azzal előre léptünk. Néhány hónapos befektetésekről van itt szó megnézzük azt, hogy a befektetéseket hogyan lehet lehetővé tenni. Mire van szükség? Pénzügyi befektetőkre, ipari befektetőkre, az ilyen befektetéseknél, ahol az ilyen régiók közötti értékláncot lehet gazdagabbá tenni. Megnézzük, hogy ha van például egy ipari befektetőnk az USA-ból, egy pénzügyi befektetőnk Kínából, megnézzük, hogy ki lesznek a mm, beszállítók, és hogy mire van szükség, hogy ez az értéklánc lejöjjön, létrejöjjön. Ezt közzétesszük az interneten, mindenki láthatja. Erre vonatkozóan lehet javaslatokat tenni. Van egy gondolat egy projektre, ezt kiírjuk, és aztán ebből lesznek befektetési javaslatok. Ez remélhetőleg harmadik országokból befektetéseket vonz magunkhoz. Harmadik országokból, de az Európai Unióból is. Ezzel felgyorsítjuk az érték teremtést. Mindenre szeretnénk ezt elérni mi hiányzik. Az, hogy egy ilyesfajta értékláncteremtő gépezet esetében azok például, akikkel beszéltünk a múltban, azt mondták, hogy az elképzelések szegényesek voltak, az ötletek maguk, még egy bevásárlóközpont, kaszinó, vagy lakóépület, ha maga az elképzelés megfelelő, akkor azt lehetne kidolgozni. 10 milliárdos befektetésünk van Kínában fenntartható partnerségre. Ehhez hasonló projekteket az Európai Unióban is létre lehet hozni, egy platformot valósítunk meg, és reméljük, hogy hasznos eszköz lesz ez az Európai Bizottság számára, de a jelen szakbizottság számára is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Teljes mértékben sikerült eddig tartani az időt. Most pedig meg szeretnénk hallgatni európai eh, parlamenti kollégánkat, Malagál urat. Ő volt az egyik kezdeményezője ennek a kísérleti projektnek az ITRE szakbizottságban. A kollégánk egy szlájdot szeretett volna megosztani velünk, ugye? Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy mindenki jól látja ezt a csártot. Jól látható -e? Ez egy nagyon egyszerű ábra. Ez a produktivitás órá lebontva, illetve a munkaköltségek egymáshoz viszonyulását mutatja be. 2015-ben az Európai Unió tagországaiban, és megpróbáltuk megvizsgálni ezt a felállást. Köszönöm szépen. Először a bizottságnak, a növekedési főigazgatóságnak köszönetet mondani. Ők támogatták ezt a kísérleti projektet, ezen kívül két vendégünknek, két előadónak is köszönetet szeretnék mondani, Daniel Kocsáknak, illetve Katalónia képviselőjének is valamint Bajorország képviselőjének. Nem véletlen az, hogy ez a két régió, Katalónia, illetve Bajorország vizsgálta a technológiai klasztereket, illetve nem véletlenül ők vettek részt a kezdeményezésben. Elnök úr. a kísérleti projekt eredményeit látjuk ezen az árban és csak akkor folytathatjuk ezt a projektet, hogyha a bizottság és a parlament egy olyan folyamatra váltjuk fel, amelyet eh, a fejlődő régiók is eh, fel tudnak vállalni, azok a régiók, amelyek technológiai transfert eh, tudnak megvalósítani, Európa számára a megoldás eh, nem a struktúrális reform eh, csökkenő fizetésekkel, hanem egy olyan iparstratégia, amely támogatja a technológiai előrelépést, illetve a benchmarkingot, fontos, hogy a különböző cégeket támogassuk, amelyek európai hozzáadott értéket képviselnek. Tehát ez volna ennek a dolognak a lényege. Meg vagyok győződve arról, hogy az iparpolitikából pont ez hiányzott mindeddig. Az európai paradoxonnal foglalkoznunk kell, kitűnő kutatásokat kell megvalósítanunk, illetve nagyon fontos ezt a kutatás technológiai innovációra felváltani. Ez pedig az egyik legfontosabb dilemma, és a kísérleti projekt is ezzel foglalkozik. Remélem, hogy nagyon hasznos volt ez a projekt a parlament és a bizottság számára is. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Felteszem a kérdést, hogy mik, mi a helyzet azokkal az országokkal, amelyek nem szerepeltek itt az ábrán. Tíz nem szerepel az ön ábráján, tíz Európai Uniós tagország. Velük mi a helyzet? Van erre válasza? Tizennyolc, illetve tizenkilenc tagország szerepelt az ábrán, és a többi nem őket hol jelenítették meg. Én azt gondolom, hogy a, minden 28 tagország szerepelt ebben. A Eurostat teljes mértékben hivatalos adatait használtuk fel a csárthoz. De természetesen fontos volna, hogyha ez az összes tagországra kiterjedne. Uh, different, maybe different plot that I've got here, because I've got another one. Okay. Ah, Uh, thank you very much. Any other request by floor? I will, excuse me, President, I, I will... Uh... Elnézést, elnök úr. a hiányzadatokat még eljuttatom, de szeretne valaki szót kérni. Tokarski úr az Európai Bizottság képviseletében a növekedés főigazgatósága képviselvén. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen, hogy a két projekthez hozzászólhatunk. Nagyon hálásak vagyunk az ITRE szakbizottságnak a támogatásukért, azért, hogy ezt a két projektet megvalósították, illetve köszönjük szépen Maragal úr kivételes hozzájárulásán. A két folyamatban lévő projektről hallottunk. Ezt a két projektet rag, ragadnám ki, és a saját klaszter megközelítésünkhöz is ezeket használtuk. A két projekt alapján um, alakítottuk ki az új tevékenységeket, amelyek 2017-ben indulnak illetve az európai klasztereket, partnerségeket is támogatjuk ezzel, illetve az innovációt a KKV-knál és a klasztereknél is erősíteni szeretnénk, és szeretnénk európai stratégiai klaszter partnerségeket létrehozni a smart specializációs beruházásokhoz, mégpedig két módon szeretnénk fejezeti kírásokat megvalósítani, partnerkutatásokat megvalósítani a klaszterek segítségével. Ezek az európai klaszter partnerségek a technológiai központokban a KKV-kat szeretnék támogatni, illetve a struktúrális alapokból is merítenének. 2017-ben több mint két millió eurót szánunk erre, és a különböző országokban 5-6 klasztert jelenten egy ilyen csoportosodás. A pályázóknak nagyon fontos, hogy legyen egy olyan klaszterük, amely kevésbé fejlett régióból származik. amivel szintén foglalkozunk, megpróbáljuk a regionális hatóságokat is bevonni ebbe a megközelítésbe. A régió főgyezgatósával létrehoztuk az ipari modernizáció platformját, nagyon fontos a szakértelem, a speciális klaszterek közötti együttműködés az értékhálózaton belül. És nagyon fontos, hogy ez az európai klaszterségeket is erősítse. Két kísérleti projekttel mi mindig foglalkozunk, és megnézzük azt, hogy hol lehet a tanulságokat levonni. A partnerekkel például arról is beszélünk, hogy a harmadik fél klasztereket hogyan tudjuk bevonni ebbe a folyamatba. Például, hogyha az egyik klaszterben a kísérleti projektek innovációt erősítenek, a technológiai központokban, akkor szeretnénk azt, hogyha ez más klaszterek számára is hozzáférhető lenne. Tehát továbbra is nagyon sok potenciál létezik, amelyet jövőben ki lehet aknázni. Köszönöm. Thank you you want to say. Köszönöm szépen. Néhány záró megjegyzést még meghallgatunk szakértőinktől. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Azok az eszközök, amelyeket mi fejlesztettünk, mindkét szégünk, valamennyi európai régió számára alkalmas vagy alkalmazható, és minden új európai régiónak örülünk, amely csatlakozik. Nyilván a saját, mindenki a saját klaszterében akar csak profitot generálni, az nem fog menni, de ha megindul a csere, és nagyok vagyunk, akkor ennek lesz értelme. Jövő év elejétől nyílik ki alapjában a nagy projekt. Köszönjük, hogy önöknek is köszönhetjük ezt. Köszönjük az előadásokat, a projektről mondottakat, örülünk, hogy halad, eredményes. Csak így tovább. Uh, this, dear colleagues, ladies and gentlemen, we've got... Kedves kollégák, lehet, hogy még nem jött meg mindenki, de aki megjött, az hasson oda, és aki megjött, az kezdje el a munkát. Tesztszavazást tartunk, próbaszavazást. Kérdésem az, hogy örülnek-e, hogy újra itt vannak az Európai Parlamentben, kérem szavazzanak. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Többségileg örülnek, jól van. Nagyon jó eredmény. Nem is vártam egy jó eredményt. Na, akkor működik a rendszer, nézzük a szavazást. A szavazó listán, amit Nikolász B. előadónk állított össze, a felelősség és a kompenzáció az offshore gáz kitermelő egysége kapcsán címmel. Első szavazása a 20-as módosítóról szól, már is géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Has anybody voted? I close the vote. Ha bárki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 25-ös módosító kitámogatja ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőriznünk kell a 21 es géppel is. I open the vote, I close the vote. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk valóban. Most a 26-os jön. Nem a 24-es. 24-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-as mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 26-as a géppel is szavaztunk, lezárom. A szavazást fogadtuk. 27-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. I close the vote. Rejected. Rejected. Rejected. Lezártam, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette, ellene, ellenőrzést igényel a dolog. 31-esről szavazunk. Lazárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mondja az önök ismét, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ösről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, nem egyértelmű. Ellenőrizzük meg. Int. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez is ellenőrzést igényel. 37-es. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás az ellenőrzést igényel. Nézzük. 39 esetét. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ugyanazzal a többséggel, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 45 ösre nem kell szavazni, mert a 37-es már elfogadtuk, 46-os, ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ez a 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54, 59 mellette ellene tartózkodás, 49-es 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene nem látszik, az 52-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es mellette. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük csak meg ezt még egyszer. Egyes kompromisszum géppel. Lezárom a szavazást. elutasítottuk egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes módosító mellette, ellene, orvos. elutasítvány, négyes mellette, ellene, ellenőrzést igényel, a négyes módosítóról képpel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás jó, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene Ellenőrizzük, ellenőrizzük csak. A 12-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 11-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, a 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-öst népszerű, népszerinti szavazás, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik, elektronikusan ejtjük meg. Kérem szavazzanak a szöveg egészéről. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor nem születik véleménytervezet az ITRE bizottság részéről. A kompenzációról, felelősségvállásról és így tovább. Ez is egy eredmény. Most rátérünk közvetlenül a hatos napi rendi pontra. Ha kérhetem, kérem, hogy, hogy aki most kimegy, azt tegye lehetővé a csendes kivonulásával, hogy itt elkezdhessük, vagy folytathassuk a munkát. Mr. Karinch as well. Christianis, Karinch úr Okay, so let us start. Akkor kezdjük el. Hatos napi rendi pont információcsere mechanizmus létrehozása a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy a rendelet tervezet az energiabiztonsági csomag részét képezi. Az energiabiztonsági csomag részét képezi. Szeretnénk erősíteni a belső energiapiacot. A rendelet tervezett célja az, hogy biztosítsuk azt, hogy a kormányközi megállapodások, melyeket energiaügy területén kötnek meg, összhangban legyen az Európai Uniós szabályokkal, és hogy az átláthatóság növekedjen az ilyen megállapodások esetében, valamint a költséghatékonysága az uniós energiaellátásnak javuljon. Valószínűleg emlékeznek arra, hogy az előadó júniusban terjesztette elő, ismertette a jelentését. 27 módosítónk volt. Az előadó módosítói mellett további 203 módosító indítványt nyújtottak be. A mai találkozó célja megbeszélni a módosításokat, mielőtt elkezdődne a kompromisszumkötés folyamata. Először kezdjük el a vitát, utána pedig az előadónk, vagy az árnyék előadó van átérhetnek a kompromisszumos módosításokra és az véglegesítésére. Krasznodebski úr az ETR részéről az előadónk. Dziękuję panie przewodniczący, panie premierze. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy ön is elmondta, elnök úr, 203 módosító indítványt nyújtottak be. Megérték, hogy ezt nagy számnak mondom, bár azért nem óriási ez a szám. Az árnyék előadókkal jövő héten Strasbourgban fogunk ezügyben ülésezni. Lehet, hogy más lesz majd a dátum, mint amit eredetileg kiküldtünk. A mai napon kiküldtük a kompromisszumos javaslatok első változatát is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a napirend értelmében a tervezetet október 13-án kellene megszavazni. Ami a módosító indítványokat illeti, ezek abban az irányba mennek, hogy erősítsék a bizottság hatalmát, hatáskörét a nemzetközi megállapodások aláírásában. A kollégáim tehát sokkal ambiciózusabbak, mint amilyen én vagyok. A módosításokban, ha ezeket elfogadják majd, ezek a módosítások túllépnek az eredeti javaslatomon. Az egyet tud mindenki érteni, hogy a szabályok, amelyek mostani kötezőek voltak, nem hoztak meg a kívánt eredményt. Kollégáim, a bal és jobbomon ülő kollégáim eltérő elképzeléseket vallanak magukénak a témáról, ami a részleteket illeti. Én úgy érzem, hogy a többség az utolagos ellenőrzést támogatná. Nem, az, nem, nem csak a nemzetközi megállapodások, az államok szigorú értelemben államok közötti megállapodások esetében, hanem az eredmények esetében is. A nem kötelező hatályú eszközökkel kapcsolatban is vannak kérdések. Általában véve a kollégák azt mondják, hogy az ilyesfajta dokumentumokat korlátozni kell. Ezek nem országok között, államok között aláírt szerződések. Még, még akkor is, ha jogi szempontból tartalmuk olyan jellegű, mint a nemzetközi megállapodások esetében. Néhányan azt mondták, hogy ellenőrizzük az ilyen megállapodásokat is ellenőrizzük a tagállamok és a vállalatok között aláírt szerződéseket és az ilyen hibrid jellegű megállapodásokat. A tanács álláspontjával nem tudunk egyetérteni, ezt ki is mondjuk, de csak a gázzal kapcsolatos szerződések esetében van ez így. A kollégáim többsége egyetért azzal, hogy a megállapodásokat nem csak az uniós jog szemszögéből kell ellenőrizni, hanem abból a szemszögből is, hogy az Európai Unió energia uniós céljainak hogyan felelez meg, és az Európai Unió energiastratégiájának. Én optimistán azt mondanám, hogy van lehetőség a gyors kompromisszum kidolgozására. Szerintem megtaláljuk a többséget majd erre itt is, és a plenárison is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ismertes, ismertette a jelentést. Úgy értettem, hogy már elkezdte a kompromisszumos módosítók kidolgozását. Most pedig következzenek az árnyék előadók. Néppárti frakció nevében Rucsev kolléga kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Üdvözlöm azt, hogy nagyobb, erőteljesebb európai megközelítés szorgalmaz Krasznodebszki úr, az Európai Bizottság energia területére tett javaslatában. Az ITRE kollégákat emlékeztetem arra, hogy több mint 200 módosító indítványt nyújtottak be. Átnéztem ezeket, és szeretnék rámutatni arra, hogy milyen kérdésekre kell majd gondosan odafigyelnünk a munkánk során. Bizonyos dolgokat tiszteletben kell tartani, például a tagállamok hatáskörét, ők maguk határozzák meg energiapolitikájukat. Gondosan egyensúlyt kell ö, teremtenünk az, az európai, az uniós tagállamok ö, külpolitikájával kapcsolatban is, hiszen jogokban áll ilyen megállapodásokat megkötni. Ügyelni kell az arányosság elvére is. A bizottság szakértelme fontos, a bizottság részvétele azonban a különböző találkozókon, tárgyalásokon túlzásnak tűnik. A bizottság csak úgy vehet részt ezeken a tárgyalásokon, ha azt a tagállamok jóvá hagyják. Ami a nem kötező hatályú eszközöket illeti. Véleményem szerint a tagállamokat ne kötezzük arra, hogy bizottsággal közöljék a nem kötező hatályú eszközeiket, hiszen ezek jogilag nem kötező hatályúak. És mint olyanok, ezek az eszközök nem tartoznak jelen döntés hatája alá. Ami pedig az önkéntességet illeti, ez kívánatos, ennek az ellentéte nem egy kivitelezhető lehetőség. Azt is túlzásnak tartom, hogy úgy érzik, hogy a tagállamok majd egyre inkább a nem kötező jogi hatályú megállapodásokra fognak átérni. Harmadsorban tegyük biztosabbá a dolgokat. Azáltal, hogy a kormányközi megállapodások fogalomként is meghatározásra kerülnek. Csak az energiaellátással és az energiainfrastruktúrával kapcsolatos kötelező hatályú szándékok vezethetnek a megfelelő belső piachoz. Negyedsorban pedig előadó úr is elmondta, hogy csak a gázszerződésekre vonatkozzon az utólagos, az ex ante ellenőrzés. Én úgy gondolom, hogy legalább a kőolaj területen meg kell néznünk azt, hogy milyen megállapodásaink vannak, mert ezek kihatással lehetnek az energia területére. Egy elfogadható megfogalmazást kell találnunk, hogy a tanács is rábólinthasson. Végül a tagállamoknak előzetesen tájékoztatniuk kell a bizottságot arról, hogy milyen kormányközi energiával kapcsolatos megállapodást kívánnak aláírni. Ez megfelel az Európai Energia Unió célkitűzéseinek, főleg az ellátásbiztonság növelési céljának és a diversifikáció céljának és ezzel megfelelő módon ö, működik a belső piac is. Köszönöm szépen! Balcsitis kolléga kap szót a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a kitűnő munkáért. Azt gondolom, hogy ö, merev pozíciót képviselt a bizottság javaslat védelmében, és szeretne hatékony intézkedést megvalósítani az információ cseréhez, a kormányközi megállapodásoknál. nevő tevőként én is meg szeretném erősíteni ezt a pozíciót, megnéztem a koromszomos módosítókat, és a jelentéstevő meg tudta tartani azokat az alapvető javaslatokat, amelyek segíthetik a belső energiapiacot. Ami pedig a nem kötelező érvényű intézkedéseket illeti, fontos, hogy e, ezek az ex ante értékelésekben is benne legyenek. Támogatom a tárgyalásokról történő e, teljes tájékoztatást, a bizottság e, részvételét a tárgyalásokon. Azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, és ezt a négyes módosító indítvány hangsúlyozza is, ahol a bizottság eh, részvétele kötelező, abban az esetben, hogyha a 20%-át az energiaellátásoknak a bizottság javaslat lefedi. Örülök, örülök annak, hogy a kormányközi megállapotások eh, a tartalmukat nézve kötelező érvényűek lesznek, ez az egyes, ez az egyes kompromisszum tér ki, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek kitűnő munkájáért, és remélem, hogy megállapodást tudunk majd találni erről a tartalomról. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lesz az energiapiac megerősítés érdekében is. Köszönöm szépen! Palunde úr a zöldek képviseletében. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kedves jelentéstevő. Nagyon fontos az ígéik megerősítése, a megfelelő energiapiac működtetése érdekében, és egyre inkább egyetértünk abban, hogy a jelenlegi rendszert meg kell erősíteni, és üdvözlöm ezt az erőfeszítést biztosítanunk kell azt, hogy az Európai Bizottság, mint a szerződések őrzője, nem csak, ne csak szemlélője legyen a megállapodásoknak szükség szükségünk van a polgárokra is, és örülök annak, hogy hogy legtöbben támogatják azt, hogy a tárgyásokon a bizottság eh, résztvevőként, eh, illetve szemlélőként eh, vegyen részt, hiszen ennek jelentős hatása lesz az energia biztonságra, illetve az egyes tagországokra. Tehát nagyon hasznos lesz majd annak megvizsgálta, hogy mely megállapodások legfontosabbak, és véleményünk szerint ezek a kormányközi megállapodások lesznek, amelyek 20%-át kell, hogy lefedjék a tagországi igényeknek. Azt gondoljuk tovább, hogy nagyon fontos a harmadik országok bevonása, és fontos azokat a hézagokat betölteni, amikor eh, a kormány közé eh, megállapodások pusztán kereskedelmi érdekeket eh, képviselnek. Éppen ezért mi azzal érvelünk, hogy ezek a döntések kiterjednek például a Gazpromra is, amelyeket az állam birtokol, és ők a kormány energiapolitikáját érvényesítik a jelentéstevő javaslatát elemeztük, és megnéztük azt, hogy minden, milyen mondosítók érkeztek be, pozitívan gondolkodunk, azzal kapcsolatban, hogy konstruktív tárgyalások előben, elébe nézünk, és várjuk a közös és konstruktív együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a megjegyzéseket. Most Vénink asszony következik, aki Mlinár asszonyt helyettesíti, az a nevében parancsoljon. Köszönöm szépen! Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a nagyon jó együttműködésért. Véleményünk szerint a jelentés tervezet eh, nagyon sok fontos pontra tér ki a bizottság szerepének megerősítése érdekében a tárgyalási folyamatok különösen ami a kormányközi megállapotásokat illeti. Hogyha európai eh, energiapiacot szeretnénk létrehozni, akkor biztosítanunk kell azt, hogy a kormányközi megállapodások összeegyeztethetőek eh, az EU-s jogszabályokkal. A hosszú távú eh, stratégiákkal kapcsolatban az energiapiacon az eg knek nagyon fontos szerepe van. és fontos, hogy működőképes legyen a belső energiapiac. Egyetértünk a jelentéstevővel számos kérdésben, különösen ami az excellent értékeléseket illeti, illetve az opcionális modális záradékokat. Fontos, hogy az átláthatóságot, a megfelelőséget szem előtt tartsuk, és számos módosítót nyújtottunk be, amivel a jelentést szeretnénk erősíteni, illetve fontos, hogy a bizottság áttekintést kapjon, ahol erre szükség van. Fontosnak tartjuk az ex ante elemzéseket, mind a kormányközi megállapodásokban, a nem kötelező érvényű eszközöknél. Fontos, hogy a bizottság értékeléseket ne lehessen megkerülni. Hiszünk abban, hogy a bizottság értékelései a megállapodások tartalmát ne veszélyeztessék, pusztán azt hivatott biztosítani a bizottság, hogy összhang legyen az európai jogszabályokkal, illetve hiszünk abban, hogy fontos, hogy a bizottság részt vehessen megfigyelőként a tárgyalásokon, ne pusztán meghívásra, ne a tagországoknak kelljen meghívni a bizottságot, hiszen ez nélkülözhetetlen a működő képes belső piac biztosítása érdekében. Köszönöm szépen, várom az együttműködést. Madam. Köszönöm a megjegyzéseket. Szilikiotész úr a GUE-t képviselve. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy Krasnodebski úrnak köszönetet szeretnék mondani jelentésért, és a GUE képviselői máshogy gondolkodnak, amikor a kormányközi megállapodásokról van szó. Számunkra világos az, hogy rugalmasság felülvizsgált érvényesüljön, az nem elfogadható, hogy a a tagországoknak a bizottságtól előzetes engedélyt kelljen kérniük, illetve a bizottság sem készít exant elemzéseket, illetve az az időkeret, amelyet a bizottság eh, megállapít, mielőtt eh, döntenek eh, a kormányközi megállapodások komolyságáról, túlságosan hosszadalmas. Nagyon sok egyéni esetben láttuk azt, hogy a bizony, illetve az Európai Unió nem tud megoldani bizonyos energetikai problémákat. Különösen akkor, amikor mindig léteznek energia szigetek olyan tagországokkal, amelyek nem kapcsolódtak az európai gridekhez és az európai rendszerhez. Tehát itt tagállami jogokról van szó, tagállami kompetenciákról, és fontos, hogy hatékony, több dimenzionális energiapolitikák eh, valósuljanak meg. És azt gondolom, hogyha a bizottságnak ilyen sok kompetenciája van a kormányközi megállapodásoknál, akkor eh, nem gondolom, hogy ezt követnünk kell. A bizalmasság kérdése is felmedül, és fontos, hogy ezt a bizottság ne korlátozza. Itt felmerül annak a veszélye, hogy a bizottság esetleg manipulálhatja a tagországokat. Amikor az együttműködésre kerül sor, a memorandumokra, illetve az energiaellátásról van szó, illetve az energiaforrások megnyitásáról. Ennek az a veszélye, hogy a tagországok teljesen ki lesznek szolgáltatva a tagországnak, illetve a bizottságnak. Ezt mi nem tudjuk elfogadni. Úgy érezzük, hogy fontos, hogy a bizottság fontos, hogy tanácsadói szerepet láthasson el, illetve támogatást nyújthasson a tagországoknak. Hát, van egy-két módosítónk, amely tükröződött a jelentésben. On behalf of EFDD. Sí, grazie, Presidente. La... che la creazione... Köszönöm, elnök úr. Én szeretném előre bocsátani azt, hogy az energetikai politika nagyon fontos, hogy biztonságot teremtsen a polgároknak. De azzal szeretném most tölteni az idét, időt, hogy a mozgatóit vázoljam fel a módosítóinknak. Az első. De la Commissione, contribuendo a precisarlo, poiché... Szeretnénk eh, pontosítani a kontextus tekintetében. Az eredeti szöveg néhány kétértelmű pontot tartalmaz. Emellett meg kellett néznünk azt is, hogy a tanácsadói szerepet hogy lehet korlátozni. In un negoziato deve essere sempre chiaro il ruolo formale e sostanziale dei soggetti. Tisztázni kell, hogy mikor melyik szereplő rúg a labdába. Tisztázni kell a kétértelmű helyzeteket. Világosan le kell szövegezni, hogy a bizottságnak tiszta jogi alapokon kell lépnie, és hogy a tagállamoknak az egyes helyzetekben milyen jogaik vannak. Ezt minél gyorsabban ellenőrzi saját szempontjából áttekintetően tartja a bizottság, annál erősebbek leszünk. Abban segítsük a bizottságot, hogy aktívan felmerjen lépni konkrét kérdésekben, ne legyen közösebb megfogalmazás. Egyes adatok különösen fontosok. A bizottságnak ismerten sok tapasztalata van ezen a területen. Végül pedig arra kell törekednünk, hogy a már elkezdődött tárgyalások eredményre vezessenek, legyen egy megállapodás a végén, és mindkét fél úgy érezze, hogy általa nyert valamit. Ha mindez sikerül, akkor mondhattuk azt, hogy fenntartható változást értünk el. Örülnék, hogyha a bizottság emlékezne rá, hogy a bizottságnak nem az a feladata, hogy az államok helyére lépjen, sőt, még ezt a látszatot is el kell kerülni, mert a polgárok már elég bürokráciát láttak, most érje őket valami jó élmény. Köszönöm szépen. Az ENF frakciónak adok szót. Tisztelt kollégák, elnök úr, az energia ügyben a tagállamoknak per definíció nem hatásköre van, mert a kormány az, amely képes gyakran a hosszú távú beruházásokat láthatóan, fenntarthatóan keretbe foglalni és támogatást adni ezekhez. A szubszidiaritás elve mellett és az arányosság elve mellett kell láncsot törnünk, és a kormány közi együttműködés bőven elegendő. A bizottságnak az energetikai biztonság megőrzésére érdemes oda néznie. Ugyanakkor pont a bizottságnál nagy a bizonytalanság, és sajnos amióta beszállt ebbe a témába, annál nagyobb ez. Ez egyértelműen a szubszidiaritás alá tartozó téma. Sajnos egyes előadó kollégáim is elfogadják a bizottság álláspontját, már pedig azok a dokumentumok, amelyeket ezeken a területeken a bizottság alkotott, nem kielégítőek. Még a tanács is visszafogottabb, mint a bizottság is előadó. Az osztrák, máltai, francia, portugál ö, szempontok nem lesznek soha megegyezőek, és a bizottság akármit tesz, nem fogja tudni ezeket egy nevezőre hozni tudni. A 34 és a 13 százalékos arányok között óriási a különbség, és túlzóak a tagállamra tagállamokra kivetett elvárások, és ezzel az olyan európai energia ellátás biztonságát nem szolgáljuk. Köszönöm. Most meghallgatjuk az Európai Bizottság véleményét, Hans Lanster urat, aki a DG Energiánál osztályvezető. Köszönöm, elnök úr! azzal kezdeném, hogy köszönöm az előadónak ezt a jó szöveget, és az önök szakbizottságának is a sok hasznos észrevételt módosítót. A bizottság látja, hogy most egy egyértelmű parlamenti álláspont van körvonalazóban, és ezt mi üdvözöljük, sőt, annak is örülünk, hogy a parlament még ambíciózusabb javaslatokat is el tudna viselni a szövegben, mint amit a bizottság valaha javasolt. Nem tudok, nem akarok minden egyes kérdésbe belemenni, de azt elmondanám, hogy a bizottság miért is javasolja ennek a joganyagnak a megújítását nem sokkal azután, hogy megszületett. Rájöttünk, hogy a jelenlegi szabályozás több helyütt, több sebből vérzik, nem összehangba hozható a többi EU jogszabálya, van, ahol ez kizárólagos lehetetlen viszony. Ezért az ex ante értékelés számunkra nagyon fontos volt, ez alapján próbáltuk értékelni, javítani a helyzetet, és úgy érezzük, hogy ez alapvetően megnyertük a parlament támogatását, Nyilván sok minden múlik a megfelelő egyensúlyon. A tagállamok tárgyalási jogát persze szigorúan meg kell adni. És arra kell törekednünk, hogy a kormányközi megállapodásban foglaltak érvényesüljenek. A jövő hetek során dől el itt minden. Az értékelés ki kell, értékelésre ki kell terjednie arra, hogy mit teszünk a nem kötelező eszközökkel. Várjuk a következő etapot a folyamatban, és örülnénk, hogyha a három oldalú egyeztetés minél előbb beindulna, mert az egyeztetés során úgy reméljük, hogy eljutnánk oda, hogy az Energia Unió első legfontosabb jogi pillére megszületne, és ahhoz, hogy ez tényleg így legyen, ahhoz a bizottság továbbra is elkötelezett az ambíciózus célok föntartása mellett, miközben konstruktívan fogunk viselkedni a párbeszédben. Köszönöm szépen! Visszaadom most a szót az előadónak, lengyel nyelven. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak is, hogy megszólaltak. Megjegyzéseik abban a hitelben erősítenek meg, hogy lehetséges a kompromisszum, azon leszek, hogy ez meg is szülesse. Persze van ennek politikai vetülete is. Némi bizonytalanságot éreztem egyes kollégák tagállami szuverenitással kapcsolatban kifejtett véleményemben. Mások is hazamosulan aggódnak, hogy a tagállami jogok sérülnek, és túlzottan az Európai Központi Hatalom érvényesül, akarata érvényesül. Az én frakcióm nagyon fontosnak tartja az állami szuverenitást, ugyanakkor csak akkor marad meg az állami szuverenitás, hogyha az állam biztonsága garantált, és ide érthető az energiállátás biztonsága is. Tehát farkába harap a kígyó, valahol meg kell kötni a kompromisszumot. Mindenről persze nem fogunk egyet érteni, de ha itt tekintjük, hogy egy állam, egy régió biztonsága a tét, amennyiben az energiaellátás eh, megszűnik, akkor ez óriási veszély, és ezt nem szabad megengedni, azért, mert egyeseknek hobbi ja, ellent mondani. Szóval két dolgot kell kibékíteni egymással. Szerintünk a bizottság nem helyezett elég hangsúlyt az tagállami szuverenitásra, és úgy gondoljuk, hogy minél szuverénebbek az európai államok, annál erősebbek is egyben. Köszönöm az előadónak a záró megjegyzését. Amint többen itt elmondták, ez egy nagyon súlyos téma. Az ITE bizottsági szavazás október 13-án lesz, vagyis nagyjából egy hónap múlva. Köszönöm. És akkor így áttérhetünk, úgy gondolom, a roaming piacok szabályozásának témájára. Roaming start. Jövő év májusától szüntetjük be a panagolási díjakat. Kumpula Nátri az előadó, a bizottság egy javaslatot terjesztett elő arra, hogy a romingdiakat számolják majd fel, szüntessék be. Két, nem három hónap ezelőtt mondja az elnök. A TSM rendeletben, melyet a tavaly fogadtunk el, a barangolási felárakat 2017. júniusától szüntetik meg, ha addigra sikerül a nagykereskedelmi problémákat kiküszöbölni. Először is tehát a nagykereskedelmi szintű problémákat kell megoldanunk. Utána a barangolási felárakat fogjuk megszüntetni, 2017. június 15-e a határidő. A kereskedelmi problémákkal viszont foglalkozni kell. Ez a javaslat célja. Kompula Natri asszony véleményét egy hónap múlva az ITRE október 12. ülésen beszéljük meg. Ma még nincs dokumentumunk, egy első vitánk lesz. A bizottsági javaslat alapján bonyolítjuk le ezt a vitát. Nagyon fontos az, hogy a lehető leggyorsabban le kell zárni ezt a véleményt, azért, mert el kell kezdenünk végrehajtani azokat a tevékenységeket, melyek a nagykereskedelmi roamingra összpontosítanak. És most megadom a szót Kompulán Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit újra itt. Jó az, hogy az Európai Parlament megmutathatja azt, hogy gyorsan dolgozik, és beváltjuk ígéretünket, hogy a jövő nyára a roamingmentes telefonálás lehetséges lesz majd, de az ezzel kapcsolatos szabályokat addigra el kell készíteni. Emlékeztetnék az igazságos felhasználás szakpolitikájára. A bizottság ma előterjesztette a véleményét, de a berek véleményére is várnunk kell. A döntés elég későn fog megszületni jó lenne, ha az ő döntésüket megkapnánk, mielőtt az Európai Parlament meghozná a végső véleményét, mert ez sokat nyom alatban. A nagy a kihatása a piacra 90 napos határidőről van szó. Az elején csak a szöveges üzenetekkel, illetve a TXM üzenetekkel kezdtük Szeretném, ha a bizottság gyorsan döntene, hogy aztán a háromoldalú egyeztetések elindulhassanak, ha lehetséges. A digitális belső piac az a lehetőség, amelyre szükségünk van. Szükségünk van a munkahelyekre, gazdasági növekedésre, európai befektetésekre és a digitalizált Európára is. Ez egy kicsi, de nagyon fontos jogi aktus a maga nemében. Elnök úr is elmondta, hogy már ígéretet tettünk a fogyasztóknak, és a parlament véleményében is kimondta, hogy a felülvizsgálatra is szükség lesz. Köszönjük a bizottságnak a javaslatát. Ami a bizottság javaslatát illeti, ez nagyon egyenes, három számot és ármaximálást szab csak meg, mondhatnánk a különböző szolgáltatók keményen lobbiztak. Én megpróbáltam figyelme venni az egész európai véleményt. A bizottság javaslatát veszem alapul. Azt nézem, hogy ez hatásvizsgálatra alapoz, a hatásvizsgálat pedig az egész Európai Uniót lefedi, gondos volt ez a hatásvizsgálat. Persze valakinek volt kifogása ezzel a hatásvizsgálat ellen, én viszont azt mondom, hogy jó az, hogy ez az alap, és erre hagyatkozhatunk. Három számról van itt szó. Ez a három szám lehet, hogy nagy, maga, nagy számot jelent egyesek számára, mások számára ez kicsi, de a fogyasztók jelentik a fő célt a jövőben az adatok felhasználása, valamint a versenyképesség és a versenyképes a piac, piacok jelentik a legfontosabb vonzatot. Az adatok ára nagyon fontos. Az adatok felhasználása megnövekedett, és növekedni fog a jövőben is ha valaki azt mondja, hogy nem fog az adatfelhasználás növekedni, az az európai jólétet teszi tönkre, hiszen Európának digitalizálódnia kell. Ha nem megfelelő az ár, akkor az utasok tarthatnak attól, hogy az utasok számára lesz majd egy külön csomag, és nem ez volt a cél, mert mi azt szerettük volna, hogy ha az ember utazik, akkor mi is sokat utazunk, 90 napot tartózkodok Brüsszelben, tehát határokon átnyúló jelleggel használjuk az adatokat, küldhessük az e-mailjeinket, dolgozhassunk. Az nem lehet, hogy az embernek fel kell hagyni a munkájával, ha átlépi a határt. Jó ára van szükség a fogyasztók számára, de a nagykereskedelem számára is. Meg kell néznünk, hogy melyek az árak. Csökkentek ezek az árak, és a jó hír az, hogy ez a csökkenés folytatódni fog. Azért, mert ez nem egy lineáris növekedés-csökkenés mert ha az ember sok adatot használ, akkor már másképp alakul az ár. Ha sok a felhasználó, akkor alacsonyabb lesz az egységre jutó ár. Ez most is a helyzet, és ez lesz a jövőben is. Európában mindenhol be kell fektetni az adatokba. Ez az első nagyon-nagyon fontos dolog. A második, mert egyrészt ott volt a fogyasztóknak tett ígéret, a harmadik fontos dolog az, hogy a versenynek a piacon folytatódnia kell. Nagyon sok jogszabályunk van ebben a témában, és tudjuk azt, hogy a verseny zajlik, elindult. De ügyelnünk kell arra is, hogy a, a piaci szereplők ne kerüljenek ki a piacról, hiszen ez kisebb versenyhez vezethetne. Maradjanak az innovatív új szereplők is a piacon hogy a verseny is folytatódhasson. Természetesen, ha itt van az igazságos politika, a 90 nap és a megfelelő árszín, attól még lehet, hogy vannak olyanok, akik az állandó roaming miatt aggódni fognak. Vannak biztosítékok a visszaélések ellen, már most is a szabályokban ez megvan, ezt kell kiegyensúlyozni. Mivel mi a jövőre figyelünk oda, azért a machine to machine kommunikáció tekintetében valamit tennünk kell. A bizottság is elmondta, hogy egy autó nem állhat le az országhatárnál. Úgyhogy eh, ilyen megfelelő döntéseket kell még meghoznunk és itt már egy további plusz percet használtam el, várom, hogy a többiek mit gondolnak. Köszönöm. Nagyon fontos szabályok ezek. A néppárt nevében Paul, Paul Rübich úrnak adom meg a szót, Álnik jelentéstevőnek köszönöm szépen, jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani. Természetesen ez egy nagyon érdekes téma a Telekom belső piacról a digitális belső piacra áttérés egy jelentős ugrás, és meg kell néznünk azt, hogy a fogyasztók számára hogy érjük el a legjobbat egyrészt, másrészt pedig a beruházás sok az infrastruktúrába, a hogyan valósulhatnak már mi hamarabb. a telekom üzemeltetők között jelentős verseny alakult ki, és számunkra fontos az, hogy a telekom szolgáltatók továbbra is beruházásokat valósíthassanak meg. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy tényleges európai belső piacot hozzunk létre, ez kell, hogy prioritást élvezzem, és Um, nagy szolgáltatók um, internalizálhatják a költségeket. Voltak már olyan szolgáltatók a teljes hálózatban, akik az egész hálózatra kiterjedő ajánlatokat uh, tettek, de természetesen a mobil uh, virtuális hálózat szolgáltatók azok, akik új konkurencia helyzetet teremtettek, és természetesen a nagykereskedelemben is fontos az, hogy fair és átlátható vita valósuljon meg. Én évek óta szerettem volna azt, hogy a nagykereskedelmi ügyleteket a bőrzén keresztül valósítsuk meg. Sajnos mindez nem tudott megvalósulni, lehet, hogy még van rá esély. A további kérdés, ami nagyon fontos számomra, az az, hogy az adatoknál Eh, ne eurócentekről beszéljünk a bájtonként, hanem nézzünk a jövőbe, és eh, az euró per gigabájt egységet használjuk. Azt gondolom, hogy ez átláthatóbb a eh, fogyasztók számára, és megkönnyíti azt, hogy az adat mennyiségeket jobban láthassuk. A telekom szolgáltatók otthon is úgymond gigabájtban adják meg az áraikat, éppen ezért tárgyalási alapként a gigabájtot kell, hogy vegyük, hiszen ez mindenki számára így átlátható. Tudjuk azt, hogy jelentős különbségek vannak a hálózat befogadók és küldők között, a virtuális hálózat üzemeltetőknél ez különösen nagy kihívás, és Világos kell, hogy legyen az, hogy itt eh, egyenlő feltételeket kell teremteni mindenki számára, hát, hogy a virtuális eh, szolgáltatók és a már meghonosodott eh, szolgáltatók is fair versenyhelyzetben küzdhessenek meg egymással. És azt gondolom, hogy a döntő az, hogy az európai polgár a legjobb kínálatot kaphassa Európa szerte elnök, köszönöm szépen, kolléga. Henkel úr kap szót, aki Tosanovszki urat helyettesíti az ECR nevében. Igen, ez így helyes. Tosanovszki úr elnézést kér, hogy nem vehet részt az ülésen, de más politikai feladatai vannak. Turanovszki úr azt kérte, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a roaming remélhetőleg sikeres eh, eh, végéhez érkezhet, mint folyamat, ami pedig a nagy karaskadelmi eh, roaming keppeket illeti, ő a gyorsávú megközelítést támogatja. Fontos, hogy a tanácsra mi hamarabb meg elvadás szülessen, és ezek a keppek csökkenhessenek. Ő meg van győződve arról, hogy az új szabályzatnak tiszteletben kell tartani a tagországi helyzeteket, és nagyon fontos, hogy ez a szükséges költségeket és megfelelő arányban tartalmazza. Fontos fontos, hogy hálózataikban a meghonosodott szolgáltatók ne a vendégek eh, úgymond érdekeit képviseljék. És eh, eh, nagyon fontos, hogy ne kerüljenek költség alá a nagykereskedelmi szolgáltatók sem. Éppen ezért a kolléga jelentésében erre különösen összpontosít majd és várja a konstruktív együttműködést a jelentéstevővel együtt, és többi elmikentéstevőkkel. Uh, next speaker on behalf of ALDE, Mr. Az ALDE nevében Petersen urat hallgatjuk, aki Róda urat helyettesíti ma. Röviden elmondanám, hogy Róda úr mit gondol a javaslatról. Szerinte ez egy nagyon fontos, nagyon komoly dolog, aminél elengedhetetlen, hogy az előadóval jó legyen az együttműködés. A roaming díja kivezetését jövő évben gondok nélkül el kell érni, de közben azért a végrehajtási utasításokkal is összhangba kell lenni. Mindent meg kell tennünk, hogy a 2017-es június időpont tartható legyen, és onnantól kezdve pedig fair, tisztességes verseny vegye át a jelenlegi helyzet helyét. Borelli úr a következő felszólalónk. Az IFDD e frakcióból köszönöm. Valóban. A roaming az Európai Parlamentben mindig is egy ambíciózusabban képviselt téma volt, mint a bizottság részéről. Szerintünk, amit a bizottság tervez, nem elegendő ahhoz, hogy végre szabad legyen ez a piac, és a fogyasztók és a kisvállalkozók megfelelő körülmények között tudjanak működni és beleszólni a roaming díjakba. Azok a díjak, amelyek, amelyeket az európai szín szab ki, azok marginálisak a tagállamiakhoz képest, tízszeres az arány. Tehát bőven lenne ezeken a magas díjakon mit változtatni. Nagyon konkrét példát mondanék. Olaszországban a mért adatok szerint egy szervezet felmérése szerint az adatforgalom díja 31 cent megabajtonként, és a bizottság 85-ös centes plafont akar szabni, és mindez csak arról szól, hogy legyen a polgárnak internet hozzáférése. Ha szeretnénk valóban hasznot húzni abból, hogy 2017-ben kimondatott, hogy ezeket eltörlik, akkor itt az ideje ezen plafonok csökkentésének. A plafon túl magas, én sokkal ambíciózusabb csökkentést tartok szükségesnek. Köszönöm szépen. Fontana urat is képviseli valaki. Igen, én vagyok az, aki Fontana asszonyt képviselem, elmondom, hogy mit gondol erről a dologról. A kiskereskedelmi díjak a roaming területén, illetve erről szóló díjak eltörlése a digitális belső piac működését kéne, hogy csökkentse, vagy segítse, de a bizottság által javasolt változtatás nem kielégítő. Ebből nem lesz egységes és fellendülő roaming piac egyértelmű mechanizmust kell bevezetni, amely a jövőben is kiköszöböli a felhasználókra kirót új meg új díjakat, mert jelenleg is a szolgáltatók azt csinálják, hogy megfelelnek ugyan a szabályoknak, de más kiskapukon becsempészik a díjat. Nincs értelme ö, európai szinten csökkenteni az árakat, hogyha a szolgáltatók egyenként majd úgyis ezt valahogy megkerülik, és eh, ha meg is felelnek az elvárásnak, máshol visszacsempészik azt. Ráadásul pont a nagy szereplők, szolgáltatók helyzete most is könnyebb, mint a kisebbeké. Főleg a kisebb szolgáltatók <clears throat> tartanak attól, hogy nem fogják tudni a szolgáltatást biztosítani, ha túl alacsonyra lemegy az ár. Ahhoz, hogy a roaming piac működhessen, lassú, folyamatos árcsökkentésre van szükség, de közben folyamatosan figyelni kell a verseny feltételek alakulását, és nem ész nélkül kell őket a kiskereskedelmi szinten csökkenteni. Köszönöm szépen, asszonyom! Most az egyéb felszólalók következnek, vagyis akik nem voltak előadók. Kastileva asszonynak köszönöm, hogy a Telekom belső piac témájában megírta jelentését. Ha ez nem történt volna meg, akkor most nem lenne miről tárgyalnunk. Köszönöm a bókot is, de ez végül is a parlament vívmánya, győzelme. Spanyolul beszélnék, ha megengedik. Igen, a döntés megszületett, ez jó is, de most eh, azt kell kitalálnunk, hogy mi hiányzik még ahhoz a gyakorlati intézkedések területén, hogy érvényesülhessen is ez a roaming piac. 2017 néhány hónap múlva már itt van a nyakunkon, és itt a tettek ideje, hiszen lejár jövőre a határidő. A bizottság javaslata szerintem alapvetően kiegyensúlyozott, mindig lehet nemzeti szemüveggel is nézni azt, és akkor hiányosnak találni, de eddig az európai belső piac még mindig egy toldozott, foldozott valami ezen a területen. Nem igaz az, hogy a belső piac az egyes alpiacok összege. És az egyes alpiaci árak sem mérvadóak. Itt az ideje annak, hogy európai szabályozás érvényesüljön, és ennek legjobban a bizottsági javaslat felel meg. Egyes aspektusokat lehet még jobban kidolgozni, pontosítani, de összességében szerintem a szöveg egyensúlyban van. És amikor tovább beszélgetünk, akkor az önkéntes ség elvét is ki kéne emelni a tarifa szabályozás kapcsán. Eddig is volt már némi önkéntesség lehetőség. A parlament szerintem megtette a magáét ahhoz, hogy ez a dosszié előre haladja. Köszönjük Castillo asszonynak. Most Wolf Dietrich Grussmann-t kérem, hogy a DG Connect osztályvezetőjeként mondja el az Európai Bizottság álláspontját erről a témáról. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, előadó asszony. A bizottság részéről örömmel konstatálom, hogy az önök szakbizottsága nagyon érdemben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egy évvel ezelőtt született egy éjszakai politikai kompromisszum, és egy egész bizottsági javaslat ebből indult ki, meg a felülvizsgálat is. Ezzel nagyon sokan dolgoznak, a tanácsban is most már több munkacsoport, és a hatás elemzést is most már tárgyaljuk, tárgyalják. Örülünk, hogy E rövid idő alatt a parlament is képes volt állást foglalni erről. És hogy reméljük a parlament álláspontjával könnyebb lesz majd a miénket is megtárgyalni, amelynek végső célja a romindíjak leépítése. A jogalkotónak ez a hosszú távú célja, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat a kompromisszumokat, amelyek ez, ehhez szükségesek, meg tudjuk kötni. Ennek a konkrét jogalkotási javaslatnak az a célja, hogy két célkozott egyensúlyt hozzon létre egyfelől, a visited operatorok költségei között, a meglátogatott hálózatok díjai egyértelműen megszabassanak, másfelől pedig, hogy annyi szolgáltatának tegyük meg, adjuk meg a lehetőséget, hogy kiskereskedelmi roaming díjakon szolgáltatás legyen, amennyinek csak lehet nem könnyű a két szempont között megtalálni az egyensúlypontot, de meggyőződésünk, hogy miután értelmeztük a helyzetet, mindkét szempont érvényesíthető. És érvényesíthető, hogy a költségeket a szolgáltatók megtermelhessék maguknak, és ne csak a nagyokra legyen ez érvényes, hanem a legtöbb a kis szolgáltatók ugyanígy. Ez az úgynevezett fenntarthatósági delegáció jelenleg még érvényesül, de reméljük, hogy ez tényleg csak kivétel és a jövőben megszűnik. Utolsó gondolatom az, hogy a Fair Use Policy és a Permanent roaming elvének végrehajtásához a bizottságnak még idén meg kell alkotnia egy végrehajtási aktust. Éppen a mai napon született meg ennek a szövegtervezete. Innentől kezdve ez véleményezhető lesz szeptemberben, mielőtt a komitológiai eljárás elkezdődik ősszel, és amelynek eredményeképpen azt reméljük, hogy a tagállamokkal is megegyezésre jutunk. Legkésőbb október közepéig minden részletet tisztázva. Ennyit szerettem volna mondani, és remélem, hogy tartjuk majd az idő tervet, és az eredeti céljainkat is elérjük. European Commission. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Előadunk Nak adok szót, hogy záró megjegyzéseit megtegyen. Nagyon röviden. A felszólaló kollégák, én úgy érzem, hogy ugyanarról a pontokról beszéltek. Ez jó kiinduló pontja a tárgyalásoknak. Biztam is abban, hogy így fogunk előre menni, és majd mindez jó alapja lesz a háromoldalú egyeztetéseknek ambiciózusnak kell lennünk az eredmények tekintetében, jó piacokat kell megcéloznunk. Nyilván nem jó az, ha elkezdjük a munkát valamivel kapcsolatban, és nem veszük figyelembe azt, hogy mit milyen ígéretet tettünk. Ígéretet tettünk a fogyasztóknak. A nemzeti piacok nem térhetnek el egymástól nagyon sajnálattal mondom azoknak, akik elégedettek a helyzettel, hogy mi tovább lépünk majd ezen, mert mindenképpen szükség van tovább költségekre, további költségekre, hogy előrelépjen az európai helyzet. Október 12-én beszéljük meg a szakbizottságban, október 13-áig lehet a módosítókat benyújtani, és 29-én szavazunk, október 29-én szavazunk. A hetedik napi rendi pontot lezártuk, és nagy örömmel térek rá a nyolcadik napi rendi pontra. A 700 MHz-es frekvenciasáv unión belüli használata. Emlékeztetni szeretném önöket, vagy tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy Tojá, Patricia Tojá asszony tervezetét megbeszéltük már júliusban. Ma a 205 módosító indítványról fogunk beszélni, melyet a tagok nyújtottak be. Mindenki tudja, hogy a bizottság egy határozat tervezetét szeretné módosítani, mely a 700 MHz-re vonatkozik. A 700 MHz-et jelenleg a műsorszórási szolgáltatásokra használják, viszont a döntés következtében Európa szerte a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokra használnánk. Az előadónktól mindent megtudunk majd. Kérem szépen, Patricia, hogy kezdj el a vitánkat, tessék. Köszönöm szépen. Joggal jegyezte meg, hogy korábban már volt egy vitánk ebben a témában, hiszen beszéltünk már erről az anyagról. Már kikristályosodott a szakbizottságunk véleménye. A Ebben a szakbizottságban én úgy érzem, hogy a műsor szórási szolgáltatások, mondjuk azt, hogy migrációja, valamint a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások használata olyasmi, amit támogatni tudunk. Ha a 700 MHz-es frekvenciát felszabadítjuk, az majd hasznos lesz a gazdaság számára. A produktív gazdaság számára Európa szerte. És ez teret ad a gazdaság digitalizálásához, digitalizálásának. De úgy, hogy ügyelünk arra, hogy ne hozzunk létre újabb akadályokat. A talmányok is ezt mutatják. A, elérkezett tehát az idő arra, hogy az innovációt előmozdítsuk Európa szerte az európai vállalatok körében. 200 módosító indítványt küldtek be én úgy látom, hogy ezeket csoportosíthatom majd, és meglátjuk, hogy melyiknek hogyan alakul a sors, amikor ezekről beszélünk. Minden esetre csoportosítani tudtuk ezeket a módosító indítványokat 5-6-7 csoportba. Az első csoport a határidőkkel foglalkozik, a kötelező dátumokkal és azzal a határidővel, ami utántól már a 700 MHz-es sáv fel lesz szabadítva a különböző kommunikációs szolgáltatások számára. A bizottság 2020-ról beszél határidőként. Vannak olyan jelentések is, amelyek a 2022-es évet említik ilyen számokat említenek. Vannak olyanok, akik 2020-ról szeretnének beszélni, vannak olyanok is, akik egy kicsit kitolnák ezt a határidőt. Én előadóként azt mondanám, hogy tartsuk magunkat a bizottság javaslatához. Mondjuk azt, hogy el tudjuk fogadni a 2022-es dátumot, ez nem egy olyan borzasztó nagy változás, itt csak két évről van szó. Ez egy olyan javaslat, amelyet én támogatni tudnék itt a jelenkörben is. Természetesen elfogadom azt, hogy mindenképpen szükség van egy világos úti tervre, mely úti terv meghatározza, hogy a tagállamoknak mit kell tennie, mi a feladatuk. Anélkül nem teszünk majd semmit. Tehát van egy határidőnk, van egy úti tervünk, roadmap, és ott van még ez a plusz két év. Ezek mind hasznunkra válhatnak majd. a kollégáknak vannak nagyon részletekbe menő módosításai is. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy itt meg kellene indokolni ezt az kitolást, az időbeli kitolást. megindokolhatjuk, hogy miért van szükség erre a plusz két évre. Nem csak egyéni esetekről van szó, mint például az én hazám pozíciójáról. Vannak bizonyos okok. Nagyon sok például a regionális televíziós vállalat. Ezt figyelembe kell venni. Tehát nagyon sok a regionális tévéállomás. Ez, ők nem kaphatnak mind helyet egy multiplex fedele alatt. Ezt is figyelme kell venni a regionális tévék sokfélesége jó, a sokszínűségük jó. Van egy másik módosítási mm, javaslatokkal kapcsolatos csoportunk, ez a jogokkal kapcsolatos, forgalmazási jogokkal kapcsolatos. Ha itt lesz nekünk ez a plusz két évünk, akkor meg kell néznünk azt, hogy a felhasználói jogokat hogyan kell forgalmazni. És itt rátérnék a harmadik csoportra, a módosító indítványok harmadik csoportjára. Egy, egy sor olyan kollégánk van, aki azt mondja, hogy ezen sáv esetében lehetséges kell, hogy legyen az, hogy garantáljuk a megfelelő lefedő, lefedettséget annak érdekében, hogy a, a transmisszió megfelelő minőségű legyen, és az átvitel megfelelő sebességű legyen. A szöveg harmadik cikk cikkében is erről beszélnek, 13 megabajtot említve. Ambiciózus lenne ezt, azt kérni a szolgáltatóktól, hogy mind ezt a gyorsaságot garantálják, hiszen eltérő dolgokat szól, eltérőek a termékeik is. De jó lenne, ha odafigyelnénk erre. A, a sebesség minőségére legyen garanciánk, és ne arra, hogy konkrétan ö, mekkora legyen ez a sebesség számszerűsítve. E tekintetben egyébként eltérnek a vélemények. Van egy másik terület is, ahol a vélemények eltérnek. Az audiovizuális szolgáltatók egy bizonyos időtartamig férjenek-e hozzá a frekvenciához. A 700 megahertz alatti sávokban a negyedik cikk tér ki erre a témára. Egyébként szívügyünk ez a téma, ennek a szakbizottságnak is a szívügye. A kulturális szolgáltatók számára kellene egy opciót biztosítanunk 2030-ig. Persze a technológia előre haladott, és ügyelnünk kell arra, hogy hogyan lehet megindokolni a 2030-ig eszközölt befektetéseket a kulturális ágazatban. Én úgy gondolom, hogy ezt is be kellene venni a szövegben. Mondottam, hogy ebben is eltérnek a vélemények. Vannak más vitatott pontok is. A 700 MHz alatt a szolgáltatóknak van egy downlink lehetősége. Viszont biztosítani kell azt is, hogy aki szeretne, az alkalmazza az uplink lehetőségét. Ez egy nagyon vitatott pont és ezzel kapcsolatban én magam sem alkottam meg a végleges álláspontomat előadóként. Minden esetre majd az árnyék előadókkal megpróbálom megbeszélni. Látom elnök hogy rám néz, úgyhogy még kitérnék a roadmapre is. Az, nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen roadmapünk, a 2017-es év kőhajtásnyira van tőlünk, ezért fontos az, hogy megalkossuk ezt a roadmap-et, amely a különböző szakaszokat, fázisokat vázolja. A tagállamok közötti koordináció másképp nézhet ki. Franciaország, Olaszország, szomszédos országok az interferenciára kell ügyelni, a két ország esetében a roadmapnek erre is összpontosítania kell. Tovább lépve, ami a kompenzációt illeti, a bizottság javaslata erről is szól, a felhasználók kompenzálásáról van itt szó, Nyilván a felhasználók különböző eszközöket használnak, és ezért a kompenzációra mindenképpen oda kell figyelnünk. Végezetül, ami az értékelést illeti, a frekvencia, sávszélesség kiértékelésére nagyon fontos a dátum meghatározása, míg a világkonferencia előtt kellene bekövetkeznie. Ez volt tehát az a 5-6 nagy, nagyobb kérdés, mely közé, köré csoportosíthattam a módosító indítványaimat még van néhány dolog, amelyet mindenképpen tisztáznom kell majd. Gratulation! 11 percben beszélt, gratulálunk hozzá. A jelentéstevőtől ebben a 11 percben mindent meghallhattunk a témáról, de Castello asszony, aki Hökmárk urat helyettesíti. Hökmárk úr Eh, aki az árnyék jelentéstevőnk, mint azt tudják, megkért, hogy elmondja a véleményét. Meg szeretném rakadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem a jelentéstevő a munkáját, és várom eh, Sztoján úrra és a többi árnyék jelentéstevővel való együttműködést. Fontosnak eh, tartom azt, hogy javítsunk ezen a javaslaton, illetve eh, megalapozzuk annak lehetőségét, hogy ne csak a mobil szolgáltatások területén vegye át a eh, vezető szerepet Európa, hanem a digitális piacon egyáltalán. Fontos, hogy a jelentés megfelelő kontextusba kerüljen, nem pusztán a spektrumok allokálásáról van szó, hanem biztosítani kell azt, hogy Európa az új gazdaságokba beruházásokat vonzott. Európa rendelkezik azzal a potenciállal, hogy Európa legdinamikusabb piac, piacává váljon. A javaslatot úgy kell megvizsgálni, hogy a gyors technológiák területén mit teremthet. Nagyon fontos a gyors megvalósítás, és fontos, hogy ez kulcsfontosságú szó legyen a tárgyalásokon való továbbhaladásban. Nagyon fontos a harmonizált megvalósítást ami pedig az időkeretet illeti, a 2020-as határidő fontos, hogy megmaradjon, és a tagországok két évvel meghosszabbíthassák a megvalósítást, azért, hogy megfelelő alapokon nyugodjon mindez, és a hosszú sávos kommunikációnál ez szintén éljen. Nagyon fontos az, hogy a tagországok alá tudják támasztani azt, hogy miért halasztják el a megvalósítást, ezt ne lehessen kihasználni. Ami a spektrumjogokat illeti, a bizottsági határidő 2022, viszont az európai vezetőszerep megerősítéséhez nagyon fontos, van, fontos hogy minél előbbi megvalósítás. Fontosnak tartjuk a bizottsági határidő, a 2022-es határidő 2021-re történő áttételét. A mobil szolgáltatóknál ugyanez kell, hogy éljen, és fontos, hogy mindez segítse a versenyt. Nem pusztán az allokációknál, hanem a megosztott piacoknál és a virtuális szolgáltatóknál ugyanígy. Az MVNO-k fontos szerepet játszhatnak az európai vezető szerep biztosítánál, ami pedig az engedélyeket illeti. Fontos, hogy ezek 30 évig életben maradhassanak, illetve a beruházások megterülését eredményezik. Mindjárt a végéhez érkezem. Ami az engedélyekkel való kereskedelmet illeti, nagyon fontos jogbiztonságot teremteni az engedélyek eh, birtokosai esetében, hiszen az új technológiák felé is megnyitja az utat. A TSM-nél eh, ez eh, feltétel volt, viszont később ezt végül is úgymond töröltük, ami pedig a roadmap-et illeti, nagyon fontos, hogy a tagországok megfelelő időt kapjanak arra, hogy e, megfelelő nemzeti terveket fogadjanak el. A 2018. június 30-a pedig fontos, hogy megfeleljen ennek a szerepnek. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy egy adott tagország úgy dönt, hogy 2020 utára teszi a megvalósítás időpontját, akkor a roadmap-ben fel kell tüntetni ennek megfelelő alátámasztását, és a bizottság kell, hogy döntsön majd arról, hogy ezt elfogadja vagy nem, figyelembe e, véve a különböző politikai csoportok véleményét. Köszönöm. Köszönöm. Mr. Hmm, Peterson. Peterson úr aki továbbra is Róde urat helyettesíti kapszót. Köszönöm. Három gondolatot fejtenék ki, ami talán a többi frakciónak is fontos. Ambíciózus és ambíciózusabb javaslatra van szükség, mint ami eddig jellemző volt. Nemzetközi szinten több frekvenciát kell biztosítani a mobil és szélesávú hálózatoknak a tanács ezt úgy tűnik, hogy a parlament ellenében nem akart eddig, pontosabban a tagállamok akarták, és az EU volt lemaradva az 5G, az elmobilitás ígéretei tekintetében. És javítani kell az EU polgárok összeköttetettségét is, több harmonizációra van szükség, a frekvenciák nem ismernek határt, nincs még szó sajnos digitális belső piacról, technikai harmonizációs intézkedések sorára van szükség ahhoz, hogy ebből itt eh, végül legyen valami, és eh, az időzítése mindegy, mindegy, a tagállamok elég időt kaptak, hogy a 7 MHz-es rendszerre átálljanak. A 2017-es év legyen a, a cél év, és ne csúszunk ki ebből. Világosak a célok, várjuk az együttműködést a előadókkal és a többi érintettel. Borelli úr kap az EFDD-ből szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm örömmel tesz eleget annak, hogy az árnyék előadókkal kompromisszumokra jusson, annak érdekében, hogy ezt a frekvencia tartományt jobban kihasználjuk. Nem lesz itt ez gond, mindenkinek legyen internet hozzáférése, ez a célunk. Főleg a hegyi térségekben van nagy lemaradás. Több módosítót benyújtottunk a tagállamok jobb együttműködésére vonatkozóan. 2019. júniusa ezek megvalósításának végső határideje. A frekvencia menedzsment a 700 MHz területén már van néhány konkrét eredmény, és ha konstruktívan viselkedünk, akkor lehetséges lesz az, ami egyébként nem magától értetődő, mert nagyon sok technológiai váltásra van szükség, átmeneti időszakokra. Olaszország például a TV frekvenciák területén küzd, és sok érdek csapít egymásnak, de jó tervezéssel valamennyi tagállam megfelelhet, egyes tagállamok már az úgynevezett ultraszéles sáv infrastruktúra kiépítésében gondolkodnak. Ha megfelelő és nagy az átláthatóság és valódi a verseny, már pedig ezek is követelmények, akkor a kettes hármas szik értelmében, ami azt mondja ki, hogy az eljárásoknak hálózatosan kell megvalósulniuk a lehető legnagyobb lakossági bevontság mellett. Köszönöm. Az ENF-et kapelasszony képviseli, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A frekvenciák új kiosztása hatalmas hullámokat ver az iparban. Valóban növelné Európa versenyképességét, ha ez megtörténne, és akkor ehhez, hogy megvalósuljon harmonizált fellépésre van szükség, és gyors, lendületes fellépésre, az 5G hálózatok kiépítésére. Európa még mindig a technológiai vezető hatalmak között van, és maradhatunk is az 5G területén itt, hogyha lépünk. Az előadó első pontjában arról beszélt, hogy kötelező adatszolgáltatás legyen, és 2020 után csak kivételes esetekben lehessen megindokolni, hogy miért kell valakinek esetleg még további két év a végrehajtásra. A, és a 2023-as világ ö, Telekom konferenciáig mindenképpen lezárni a folyamatot. A 2017-2018-as év Ebben a folyamatban a nemzeti kormányok terepe lesz. Annyit beszéltünk már, beszéltek már, hogy most a tagállamoknak kell gázt adni, hogy akár már az idei végén, de legkésőbb a jövő év végén a hosszabb távú tervekhez megteremtődjön az alap. A jogbiztonság tekintetében a 30 éves tervezési időszak adja meg a szolgáltatóknak a kellő tervezési biztonságot, és ahhoz, hogy ilyen messzire tudjunk tervezni, ahhoz itt a parlamentben most gyorsan kell lépni, harmonizáltan, egységesen, gyorsan kell az új frekvenciákat kiosztani. Köszönöm, hölgyem! Piradel Castillo asszony Hökmark urat helyettesíti, aki Boni urat helyettesíti, de most kivételesen a saját maga nevében is megszólalhat. Semmi gond ezzel a sok helyettesítéssel, jól együttműködünk, jóban vagyunk, ugyanazt gondoljuk. Tegnap volt egy egyeztetés, ahol tagállami miniszterek is részt vettek. Az időtervről beszéltek, arról, hogy hogyan lehet garantálni, hogy a legfontosabb mérföldkövei a hosszú távú tervezésnek helyükön maradhassanak. A g 20 tanácskozásának az árnyékába került ez a dolog, pedig ugyanarról van szó, a gazdasági növekedés egyik eszközéről beszélünk, a 700 MHz-es sáv megnyitásával a kommunikáció számára. Az ötödik generációs 5G-s eszközök számára ez elengedhetetlen. Egyetértek az előadóban előadóval a legtöbb tekintetben. Apró dolgokban lehet, hogy vannak ellentéteink, de összességében ugyanazt gondoljuk. Éppen ezért nem is megyek most a részletekbe. Két dologról beszélnék, csak talán az egyikről már volt szó. Azért is kell az új licenszeket megadni, mert ezáltal több beruházás, fejlesztés indulhat be. És akkor még akár 20-ról 22-re való átállás is megvalósul. Ha jövő pontosan el kell kerülni ezt, hogy 2020-ért 2022-re tolódjon ki a frekvenciák végleges kiosztása. Ahhoz, hogy ez tényleg e, sikerüljön, a tagállamoknak kell most lépnie. Ha a határidők tolódnak, akkor, akkor azok a tagállamok, amelyek az érintett tagállamok szomszédos országai kapják meg a lehetőséget, hogy akkor ők vegyék a kezükbe a mozgósítást. Ha bárki csúszik, akkor dominó effektusként, dominó hatásként más országok tervei is dugába dőlhetnek, és ezért kell nagyon feszesen odafigyelni az első előkészítő lépések összehangolásánál. Gyors cselekvés van szükség összefogásra, eddig is ezt mondtam. Most a digitális belső piac előadójának adok szót. Well, I'm... Igen, köszönöm szépen. Ott folytatom, ahol a kollégám abba hagyta. Ha a kérdés az, hogy eh, tudunk egy koordinált megközelítést a 700 MHz-re, és eh, én úgy értettem, hogy a tanács és a bizottság az esetleges késedelmekkel kapcsolatban néhány tagállamra vonatkozóan megegyeztek, akkor azt mondom, hogy nincs koordinált eh, megközelítésünk, és ez probléma. azért bizonyos kivételekre szükség lesz néhány tagállam esetében, olyan esetekben, amikor nem tudják tartani a határidőt. Lehet, hogy egy másik határidőt is megszabhatnánk, és ha valaki a 2020-as határidőnek eleget tud tenni, azzal lehet, hogy a 2018-asnak is eleget tud tenni. Néhányan megemlítették, hogy ha bizonyos tagállamok kivételt, mentességet kap, kivételt kapnak, derogációt, akkor tisztázni kell azt is, hogy a derogáció mire vonatkozik, megfelelő módon meg kell indokolni, ezt a rendeletnek is meg kell neveznie. A határokon átnyúló megoldatlan problémák, interferenciák, stb meggátolják a megfelelő műsorszórást. Ezek a problémák tisztázandóak, és a bizottságnak proaktívan kell eljárnia, hiszen ebben a folyamatban ő az, aki megpróbálja a koordinált megközelítést ügyelni. Köszönöm, és akkor most Hengel úr kap szót valamilyen okba kifolyólag kihagytak engem, a mi árnyék előadónkat, Zsabasiát kellett helyettesítenem, elnézését kéri. Azt mondja, hogy az ECR frakciónak két problémája volt a bizottsági javaslattal. Egyrészt örülünk annak, hogy a jelentésben és a módosításokban is az áll, hogy egy sor frakció messze menőkig egyet tud érteni egy sor kérdésben például. Korábban elmondtuk, hogy a downlink only szabályok nem veszik figyelembe a közelmúltbeli fejlesztéseket, innovációt, és a jobb szabályozás elve ellenében hozott eszköznek minősülnek, mely korlátozó jellegűek nem azt mondjuk, hogy a downlink szolgáltatásokat mi ellenezzük, de szükség van a rugalmaságra. Másodszorban széles körben támogatják a két éves derogációt. Egyetértünk azzal, hogy ambiciózusnak kell lenni, és egyetértünk azzal is, hogy a 800 MHz-es sáv felszabadításával elég sok időt töltöttünk el, itt is szükség lesz eh, időre, de a felhasználók igényére oda kell figyelni. Ha a tagállamoknak nehézségeik lesznek, akkor a rendszer, a jogszabályok eh, biztosítsanak rugalmasságot számukra, hogy ezt kihasználhassák. Mindent összevetve örülünk annak, hogy azt látjuk, hogy kulcsfontosságú kérdésekben közelítenek a vélemények, és állunk elébe a frakciókkal való együttműködésnek a kompromisszumok kidolgozásában. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Kompulanátri asszony kap szót. Nagyon-nagyon röviden azt szeretném elmondani, hogy az ITU ülés előtt jó lenne megkapni a véleményt. Ügyelni kell arra, hogy más kontinensek például az 5G felhasználás tekintetében mennyire előre haladottak. Ügyelnünk kell erre a javaslat kapcsán, és teljes mértékben támogatom a jelentést be kell vallanom, hogy pénteken hazámban, én Brüsszelben voltam már, de hazámban a politikai döntéshozók és a vállalatok, valamint a nemzetközi műsorszorás, a, bocsánat, a nemzeti műsorszorásért felelős vállalat összeültek, hogy megbeszéljék, hogy hogyan lehetne fel használni a sávokat a lehető leghatékonyabb módon. Nagyon fontos az, hogy a műsorszórási szolgáltatásokat különböző okos eszközökkel, például a telefonjukon is követhessék. hiszen ö, mobil eszközökön fognak sokszor ö, különböző műsorokat megnézni a fogyasztók digitális világban mobilisabbnak kell lennünk ilyen kérdésekben, hiszen a technikai eszközök ehhez már megvannak, és jó az, hogy azt látjuk, hogy vannak innovatív ez, módok arra, hogy ezeket az eszközöket hatékonyabban felhasználjuk. Köszönöm szépen. Mr. Andreas Geis. Andreas Geis úr kap szót a DG Connect képviseletében, aki osztályvezető. Köszönöm szépen, elnök úr, köszöntök mindenkit. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek, a jó jelentés tervezetért, illetve azokért a javaslatokért, amiket korábban említett. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sok jó gondolat hangzott el. Két ügyre szeretnék mindezek kapcsán kitérni, mert jelentéstevő is megemlítette. A 700 MHz-es hozzáférhetőség és a 700 MHz alatti sáv hozzáférés. A standardizációs területen 2020-as kínai kérdés az olimpiai játékok Japánban. Nagyon fontos, hogy ezt a frekvencia sávot 2020-ig férhetővé tegyük, amennyiben erre lehetőség van, illetve az 5G-s akcióterv, cselekvési terv, ez a jövő héten jelenik majd meg, és mindenkit kérek arra, hogy ezt nézze meg. Hogyha Európa vezető szerepet szeretne betölteni, akkor világos jelzéseket kell küldenie, hogy 2020-ban ez e, e, megvalósul. Nagyon fontos a késlekedést megakadályozni, és mi úgy érezzük, hogy e, nagyon kevés érv támaszthatja alá a késéseket, tehát ezt nem szeretnénk, például egy harmadik országgal kötött megállapodás az EU-n kívül lehet egy ilyen ér, és hallottuk azt, hogy bizonyos esetben erre szükség lehet, meg kell vizsgálni a roadmap-et, és világosan alá kell támasztani, hogy miért van erre szükség. Nagyon fontos elkerülni azt, hogy a határidő kitolása, úgymond más hatás, hatása legyen a tagországokra, más tagországra. Tehát fontos, hogy ebben az összefüggésben vizsgáljuk mindezt. Azok az országok, amelyek nehézségekkel küzdenek, például Olaszország, itt természetesen ezeket a nehézségeket meg kell vizsgálni, és fontos együttműködni a tagországokkal, meg kell találni a megoldásokat, például Olaszország esetében lehetőség van arra, hogy a jelen, jelenlegi spektrum forrásokat jobban kellett aknázni, illetve a, a fogyasztók által már vásárolt készülékek cseréje 2020-ig. Tehát ezek azok a változások, amiket látni szeretnénk a 700 MHz-es alatti frekvenciásávokhoz való hozzáférésnél, támogatjuk azt, hogy jelentéstevő folytassa azt a javaslatot, amelyet már elindítottunk. Azt gondolom, hogy ez egy jó egyensúly, amely itt megvalósulhat, hiszen ez rugalmasságot biztosít, és nagyon fontos, hogy ezt az irányt most kirejöjjük, ami a, a nemzetközi standardizációs folyamatokat illeti, illetve nagyon fontos azt is biztosítani, hogy az ipar lássa, megértse azt, hogy merre kell, hogy tarts, tartson, illetve hogy Európa vezető szerepet tölthesse be az 5 hozzáféréseknél is. Finországban az elmúlt héten volt egy rendezvény, és ezt a, az új technológiát is bemutatta. Köszönöm. Much. Uh, for your remarks on the... Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a megszólalást. Most akkor újra előadom ki a szó. Patricia Tojai. Akár 30 percig is beszélhet, asszonyom. Elnök úr, erről szívesen lemondok, de a következőt azért elmondanám. Minden év meghallgatása után úgy gondolom, hogy a célok tudatában minél gyorsabban a versenyképességünk javításával úgy kell irányítani a dolgokat, hogy Európával szemben ne alakuljon ki ellenszenv, az innováció és növekedés azok számára kényelmetlen, akik régi tévékészülékekkel rendelkeznek, és nem akarnak, nem tudnak újat venni. És akkor a gyengébb ellátottságú polgárok húzzák a rövidebbet. Tehát a döntéseink kapcsán, ha azt mondjuk, hogy több időre van szükség, akkor azt legalább használjuk ki. Ami a dátumot illeti, dátumokat illeti, ne a kivételeken akarjunk gondolkodni, hogy mit, mikor nem lehet megtenni, hanem tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a harmonizáció elkezdődjön. Ez nem jelent ez, hogy mindenkinek ugyanaznap kell mindent meglépnie, csak egy adott cél dátumig a saját ütemében kell fellépnie. És ne álljon más országok útjába az, hogyha valaki lassabb, mint a többiek. Én, ha 2020-ról beszélünk, akkor ennek kapcsán én nem kivételes derogációról beszélnék, hanem inkább a rugalmasságban rejlő lehetőségekről. Ezt világosan itt le szeretném szögezni, mert hallottam ma is olyan véleményeket, akik ezt inkább kivételnek tekintik. Tehát legyünk gyorsak, és közben vegyük figyelembe az egyedi országok lehetőségeit is. Az ITER bizottsági szavazás október 13-án lesz. A 8-as pont alatt az elolvasható. Egyéb kérdések, kollégák, nincsenek. Nincs semmi további dolgunk. Következő ülésünk október 26-án lesz, 3 órakor. 3-tól fél hétig. Köszönöm szépen, ez jó kezdet volt, és egyben jó vég is, végszó is. Another 10 months in front of us. Without holidays, almost, almost. Okay.